Ezeket a törekvéseket most is és a jövőben is támogatni fogjuk. Nagyon hálás vagyok az elhangzott megjegyzésekért, és ilyen irányelvek mentén fogjuk kidolgozni a stratégiát. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az elnök asszonynak, főképviselő asszonynak, amit elmondott, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig az ön nyilatkozata az EU-Kanada csúcs találkozóval kapcsolatban. Három módosító állásfoglalás irányuló indítványunk van, és először azt kérem a hogy egy közleményemet hallgassák meg. Mindenek előtt Esten asszonynak adom meg a szót, és utána a szokásos sorrendben a képviselőcsoportok képviselői. Kanada természetesen az egyik legrégebbi partnerje az Európai Uniónak. Számos kérdésben dolgoztunk együtt, bilaterálisan is, és természetesen multilaterálisan is. A történet a közös értékekre épül, és együttműködünk, és védelmezzük közös értékeinket. Természetesen mindezt tesszük az európai és a kanadai állampolgárok érdekében, de azért is, hogy az egész világon ezzel segítsük a stabilitást, a prosperitást. Fontos kapcsolat ez, ebbe e, energiát kell fektetni. Az legutóbbi a legújabb EU-Kanada csúcstalálkozóra május 5-én kerül majd sor Brüsszelben. Jó időpont ez, mert a G20-asok találkozója lesz júniusban, és az EU csúcsalkozó lehetővé teszi, hogy globális kérdésekben meghatározzuk a stratégiánkat, és felkészüljünk a G20-as csúcsra. Például, hogy hogyan lehet a, fenntartani a gazdasági felélinkítési programot, hogyan lehet a nukleáris fegyverek proliferáció ellen küzdeni, illetve a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket hogyan lehet kezelni. Mindezek a kérdések megvitatásra kerülnek. Lehetőségünk lesz a bilaterális eu karadai kapcsolatokról is tárgyalni, a regionális válságok kezeléséről. A bilaterális kapcsolatok keretében lehetőség lesz arra, hogy a legmagasabb politikai szinten ambiciózus, átfogó kereskedelmi gazdasági megállapodásra jussunk, amint ez lehetséges. Meg kell nézni a három ford, tárgyalási fordulás, fordulón elért eredményeket. Nem szabad szem előtt téveszteni, hogy fontos a ö, munkahely teremtése. Egyértelmű jelet kell, hogy adjon ez a ö, találkozó arról, hogy Kanada és az Európai Unió elutasítja a protekcionizmust. A csúcsálkozónak foglalkoznia kell a reciprocitás kérdésével a vízumkényszer vonatkozásában ugyancsak lehetőség lesz arra is, hogy megbeszéljük a válságkezelő együttműködésünket több közös válságkezelő tevékenységünk van Afganisztánban és más országokban is. Haiti is témája lesz a csúcstalálkozónak természetesen. Kanada nagyon jelentős szerepet vállal Haitiban, és segítenünk kell ezt a közös erőfeszítést. Ez kapcsolódik a válságkezeléshez és a hosszú távú fejlődéshez a Haitiba volt egy konferencia március végén, amelyet az Európai Unió és Kanada elnökölt, és részt vettek benne más Brazília és Franciaország is. Fontos a humanitárius segítség nyújtás Örömmel jelentettem be annak idején New Yorkban, hogy az Európai Unió 1,2 milliárd euróval járul hozzá Haiti újjáépítéséhez. Az Európai Unió és Kanada hosszú távú kötelezettséget vállalt arra, hogy segíti Haitit az újjáépítésben, a jobb jövő megteremtésében. A csúcsálkozó foglalkozni fog a klímaváltozással és a Kopenhágát követő feladatokat. A klímaváltozás továbbra is napirenden lévő kérdés, és ennek megfelelő politikákra van szükség. Széles körű támogatást él, élvez ez a kérdés, és fontos, hogy az EU-Kanada segítse a harmadik országok tiszta technológiáinak fejlesztését. Ez egy fontos elem lesz a csúcsralkozón. A klímaváltozás leginkább az északi sarok környékén tapasztalható. Ez rányomja bélyegét az ott élőkre is. Fontos kérdés ez az ott lakóknak is. Az Európai Uniónak is fontos ez a sarkövidéki politika. Több mint 40 százalék az északi területek ken azonos kanadai érdeke és az unió érdeke fontos a fenntartható gazdasági fejlődésének a térségnek. Végezetül pedig beszélni fogunk a kanadai-európai uniós kapcsolatok modernizálásról és az átalakításról. A kanadai val még hatályban van a keret megállapodásunk, de szeretnénk ezt kiterjeszteni más területekre is, biztonságpolitika és egyéb területekre. Tehát egy modernizált keret megállapodásra van szükségünk, amely valamennyi ágazatot átfogja, ideértve a kereskedelmi és gazdasági megállapodást is. Fontos ez, hogy ezt a ö, megállapodást is ö, felül tudjuk vizsgálni fontos nagy változásokhoz partnerekre van szükség, az Euró- Kanada pedig partnere az Európai Uniónak. Ezzel megyünk a csúcs találkozóra. Elnök, köszönöm szépen, Eston asszony. Megadom a szót Jegle asszonynak egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, alelnök asszony, bárónőt, tisztelt kollégák. Köszönöm az alelnök asszonynak az elmondottakat, a nagyon részletes beszámolót. A kanadai delegáció elnök helyetteseként itt a parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy itt a parlamentben a csúcs találkozó előtt lefolytathatjuk ezt az eszmecserét. Sajnos ezt a csúcs találkozót el kellett halasztani május elejére. Na most szeretném a néppárti frakció legfontosabb megfontolásait ismertetni. Kanada az Európai Unió egyik legfontosabb partnere közös értékeink vannak, és a globális kihívások multilaterális megold, megoldására törekszik eh, az EU is és Kanada is. Eh, Kanada lesz a következő G20-ak csúcs találkozó eh, házigazdája is. Átfogó gazdasági megállapodás létezik Kanada és az EU között. Nagyon fontos, hogy a két partner jó kapcsolatai tovább mélyítsük a következő csúcs találkozón. Éppen ezért a közös állásfoglalásunkban azt kérjük, hogy az előttünk álló elsősorban gazdasági, pénzügyi válsággal, a biztonsági és külügyi kérdésekkel, az energiapolitikával kapcsolatos kihívásokra, a Doha fordulóval kapcsolatos kérdésekre együtt koherens választ keressünk. Egyébként a kanadai kormány eh, részben ismét bevezette eh, cseh, bulgár és román állampolgárok számára a vízum kényszert. Reméljük, hogy ezt a problémát is sikerül majd a csúcs találkozón megoldani. A kanadai prágai nagykövetséggel létrehoztak egy vízum irodát, és szakértők dolgoznak ezen a kérdésen. Ezt mindenképpen és határozottan üdvözöljük. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni. Meg vagyok győződve arról, hogy a következő EU-Kanada csúcs találkozón a már most is meglévő szoros és jó kapcsolatokat tovább sikerül erősíteni és elmélyíteni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Most pedig megadom a szót John Enchu úrnak. Kettő és fél perc áll a rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan a főképviselő asszony is már elmondta, én is szeretném kihangsúlyozni, hogy Kanada az egyik legrégebbi kereskedelmi partnerünk. Az idei csúcs találkozó azért is fontos, mert szeretnénk Kanadával minden területen tovább elmélyíteni a kapcsolatokat. A gazdaság, a klíma, és még számos más területen is. Üdvözöljük a már megtett lépéseket, Az, hogy egy átfogó kereskedelmi gazdasági megállapodás sikerült lekötni, megkötni, reméljük, hogy ez a folyamat sikeresen lezárul. A klíma az éghajlattal összefüggő kérdések kapcsán fontos lenne az alternatív energiaforrások kapcsán minden ország sajátos körülményeit, viszonyait figyelembe venni. Mind a két régió műanyag szegény technológiákat szeretné erősíteni. Az energetika területén és az északi sarki együttműködésben azért további előrelépésekre van szükség. És más kérdések is felmerülnek a csúcs találkozón. A klímaváltozás, a globális felmelegedés, a pénzügyi piacok a stabilizációja, a bankok kérdése, a CITES egyezmény, az EU-Kanada egyezmény, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel. Ha visszagondolunk a múltbeli tapasztalatokra, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az EU és Kanada a legtöbb témával kapcsolatban biztos, hogy sikeresen fogja lezárni az eszmecseréket. Beszélünk ezekről a kérdésekről, közösen haladunk tovább a jövőbe vezető úton, és szeretne mind a két fél minél többet elérni. A viszonosság elve a kapcsolatokban politikánk egyik alapelve és reméljük, hogy ennek alapján a jövőben a cseh, és bulgár állampolgárokkal szemben fennálló vízum kétszer Kanada meg fogja szüntetni, hogy egyenlő elbánásban részesüljön az EU minden polgára. Szeretnék még utalni arra, hogy az Európai Parlament véleménye szerint Fontos az, hogy minden nemzetközi szerződés megkötésébe bevonják az Európai Parlamentet, mégpedig már kezdettől fogva. Szeretnénk felhívni a bizottságot arra, hogy alapos, részletes tájékoztatást adjon minden esetben a tárgyalások eredményeiről is. Elnök, Wolf Klinz úré a szó egy perc, eh, másfél percben. Hölgyeim és Uraim, az EU-Kanada partnersége nagyon jól működik, nem csak a gazdaság területén, hanem a külpolitika területén is, Irán, Afganisztán, Haiti, és más országokat is említhetnék. Mégis eh, van egy sor nagyon jelentős kihívás, eh, amelyekre választ kell találnunk, eh, már csak azért is, mert ilyen szoros és baráti a kapcsolatunk. Öt pontot említenék. Először is a e, pénzügyi szektor e, szabályozása. Nagyon sokat e, ígértek a G8-ak, és meg vagyok győződve arról, hogy mindenképpen szükséges az, hogy Torontóban a G20-ak csúcs találkozóját, tehát kanadai vezetés alatt bizonyítsák be, hogy ez a 20 ország nem csak ígérget, hanem teljesít is. Második pont, klímapolitika. Ezzel kapcsolatban is szoros a kapcsolatunk a céljaink tekintetében, tanulhatunk Kanadától a CCS területén, a széngeológiai tárolása területén, és meg fogunk tudni egyezni a közös standardokban. Harmadik, szükség van egy új kereskedelmi megállapodásra, itt is nagyon közeliek egymással a céljaink. Két olyan területet szeretnék megemlíteni, ahol még sokat tenni való, ahol már megvannak a szándék, nyilatkozatok, de kicsit messze vagyunk még a célok eléréséhez. Az egyik a vízummentes utazás. Ön asszony beszélt erről, és remélem, hogy valóban sikerül az EU államokban élő etnikai kisebbségeket ugyanolyan elbánással részesíteni, mint másokat. A következő kérdés a légiutas adatok kérdése. De facto eh, még hatályban van a tavaly lejárt eh, megállapodás, eh, de jogalap nélküli. Új jogalapot kell teremteni, és ez a jogalap kell, hogy biztosítsa azt, hogy a polgári jogokat betartsák. A jelenlegi technológiai lehetőségek a hálózatok létesítését lehetővé teszik, de elfogadhatatlan az, hogy hozzáférjenek és visszaéljenek az ilyen módon a rendszerekben benne lévő személyi adatokkal. Olyan jogi alapot kell teremteni, ami az európai polgári emberi jogokkal kapcsolatos felfogásnak felel meg. Köszönöm szépen, Klinc úr. És Reinhard Butikofer úr a szó kettő percben. Elnök úr, igen, tisztelt alelnök asszony. Kanada az EU számára jó barát, fontos partner, fontos nemzetközi szereplő. Kanada egy régi érett demokrácia, amelytől mi is sokat tanulhatunk még. Ugyanakkor azonban pontosan amikor elmondhatjuk, hogy már nagyon régen fogadtak el ebben a házban állásfoglalás Kanadával kapcsolatban, most egy ilyen állásfoglalás kapcsán komolyabban kell foglalkoznunk az EU és Kanada kapcsolataival. Komolyabban, mint ahogyan erre kísérlet történik eh, a mostani állásfoglalásban. Kicsit eh, kínos a dolog. Kínos szerintem az, eh, hogy sok közös kihívásról esik szó, de az északi sarki politikát és a közös kihívásokat nem említik meg. Az északi sark védelme, az ezzel kapcsolatos normák kidolgozása, itt nem történik semmi, csak egy mellékmondatban szerepel az északi sark, és Svédország, Finnországot, Izlandot és az ős lakos sokat nem hívták meg az északi sarkkal kapcsolatos nemzetközi konferenciára. Kínos dolog az is, hogy hogy nem beszélnek a kék úszonyú tonhallal kapcsolatos problémákról, és nem esik szó a fóka behozatal tilalmáról. Nem, nem kell okvetlenül provokálnunk Kanadát, de hogyha barátok komolyan tárgyalnak egymással, akkor értelmetlen és méltatlan nem beszélni a problémákról. Nem esik szó arról, hogy Kanada nem játszott túlzottan pozitív szerepet Kopenhágában. És azután itt van a vízumpolitika különösen Csehországgal kapcsolatban és a Csehországban élő romákkal kapcsolatban. Ezt ki kell hangsúlyoznunk. Tehát jó barátságban dolgozzunk együtt, de azért ne hallgassuk el a nehézségeket, máskülönben ez nem lesz hasznos senkinek. A tavazás során legalábbis a tonhal, illetve a fóka problémát mindenképpen emeljék be a állásfoglalásba. Kedves kollégák, köszönöm. Most pedig Bradborn Filipnek adom meg a szót. Két percben parancsoljon. A kanadai kapcsolatokkal foglalkozó bizottság elnöke vagyok, és üdvözlöm ezt az állásfoglalást. Ez az első prioritás az EU-kanadai csúcs találkozón. A Kanada az egyik legrégebbi partnere Európának, és nagyon fontos az Atlanti óceánon túl is erősíteni kapcsolatainkat, ez mindkét fél számára prioritássá vált. Ahogy Eston asszony mondta, az átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodás szempontjából nagyon fontos a kapcsolatok erősítése az Európai Unió és a harmadik országok között, és a parlamentnek bele kell egyeznie, jóvá kell hagynia ezt a megállapodást. És remélem a parlament közi delegáció és az INTA szakbizottság teljes mértékben továbbra is bekapcsolódik a vitába. Az állásfoglalás egy olyan állásfoglalás, amely teljes mértékben támogatni tudok átfogó és a csúcsálkozó prioritásaira összpontosít, illetve a kanadai kormányjal fenntartott kapcsolatokra nagyon fontos a jövőben is vitákat folytatni, és ez is azt mutatja, hogy ez a parlament legrégebbi kereskedelmi partnerünkkel szívesen folytat együttműködést. Fontos Európa hírnevét öregbíteni, harmadik országokban és más harmadik országokkal folytatott megállapodások előterében, és köszönöm szépen, Brad Bourne úr, most pedig Higgins úrnak adom meg a szót, két és fél percben parancsoljon. Elnök úr, nem készült felmérés a szociális környezetvédelmi és gazdasági hatásairól a kereskedelmi megállapodásnak az EU és Kanada között. 60 ezer tagja van a közalkalmazottak kanadai szövetségének a helyi önkormányzatokban, kórházakban, közlekedési váltokban, és ők nagyon aggódnak egy ilyen típusú megállapodás hatásai miatt. A Nemzeti Szövetség a közalkalmazottak területén több mint 40 ezer taggal rendelkezik magán, és közszektor, és szintén aggódik, 165 ezer tagjuk van, és tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen megállapodás legfőképpen a gazdasági megfontolások, a nagy vállalkozások gazdaságai határozzák meg, és nem a dolgozó emberek és a szociális igazságoság érdekében kerül ez kidolgozásra. A határokon átnyúl, illetve transatlanti együttműködés nem fog hozzájárulni a közszolgáltatások javításához, hanem egy abszolút profitorientált megközelítés van érvényben. És jelentős privatizációra kényszeríti a kanadaiakat, ami a vízellátást és az elektromos ellátást illeti. Ez a kanadai fizetésekre nézve súlyos hatással lehet. Ugyanúgy, ahogy Európának, Európában ennek a folyamatnak már tanulni lehetnek. Az Európai Bizottság a magán eh, cégek jogait erősíti, és a munkavállalók eh, kizsigerelését. És a bevondárli, bevendorló munkavállalóknak ugyanolyan feltételeket szeretne biztosítani, mint például a luxemburgi munkásoknak. a vízellátás e, és privatizálása kerülne, a közemberek e, azt gondolom, hogy fontos, hogy résen legyenek mindezen folyamatok kapcsán. A szakszervezetek e, Európában szintén aggódnak. Nagyon fontos, hogy tényleges kampányt alakítsanak ki a közszolgáltatásokban az állami tulajdonlás megőrzése érdekében, és ne támogassák a maximális profit alapú orientációt. Fontos tehát a közszolgáltatásokat mindenütt megvédeni. Now the floor to Mrs. Anna. Most Anna Rosbachnak adom meg a szót egy percben. For er det naturligt, Európa és Kanada évek óta nagyon jól működnek együtt, a szabas kereskedelmet erősíteni akarjuk, de hogyha a tárgyalások ilyen, ilyen hosszúak és elhúzódnak, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy kicsit nehézkesen működik az EU. Kanada szeretné a szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val, ugyanakkor nem engedi meg e, a e, fóka e, tilalommal kapcsolatos intézkedések érvényesítését az északi átjáróval kapcsolatban is gondjaink vannak. Az északi átjáró kiválóan alkalmas arra, hogy a környezetet védjük, alacsonyabb költségekkel mellett lehessen hajózni ebben az ész, ezen az északi vidéken. És a tartályhajóknak viszont nem szabad megnyitni ezt az átjárót, mert máskülönben megsértenénk a tengerek védelmével kapcsolatos elveinket. Köszönöm szépen Rosbach és Mölcer úré a szó másfél percben. Elnök úr, nem lenne elég kínos, hogy most eh, a gazdasági és szabadkereselmi megalapodási tárgyalások közepén kiszivárgott az, hogy az akta keretében Kanada folyamatosan arra kényszerül, hogy az szerzőjogok kapcsán az EU és az USA normáihoz közelítsen. Nos, és még arra is akarjuk rávenni Kanadát, hogy a beszerzési eljárásokat liberalizálja minden tartományban. Jó, természetesen ez észszerű dolog, és szeretnénk a korrupciót, a szerzőjogok tekint, szerzőjogok védelmét biztosítani, és a korrupció ellen fellépni. De eh, legtöbb esetben eh, nagy koncerneket létesítenek eh, előnyben a beszerzési eljárások keretében, és nem tudnánk elképzelni, hogy ezt eh, miért akarnánk más országokra rákényszeríteni. Hogyha környezet és politikai eljárások során kártérítési pereket lehet indítani, akkor az is világos, hogy az Európa sok keveset tanult, a múlt, a válság tapasztalatait nem vonta le, és a neoliberalizmus tovább él erről a tévútról le kell térnünk, és ilyen baráti régiót mint, és országot, mint Kanada mindenképpen támogatnunk kell. Köszönöm, és Preda úré szó ugyancsak másfél percben. Először és mint a kollégáim, én is szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy az EU-kanadai találkozó rendkívül fontos, és nagyon fontos, hogy elmélyítsük azt a partneri kapcsolatot, ami ápolunk ezzel a nagy régi demokráciával. Kapcsolataink nagyon fontosak az Európai Uniónak is, miután Kanada osztja értékeinket, és nagyon régóta együttműködik velünk, ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra korábbi EU-kanadai csúcsalkozó nyilatkozatára, ami 2009 májusában volt Prágában. Annak idején meghatároztuk, hogy közös célunk hogy elmélyítsük a, és biztosítsuk a Kanada és Európai Unió között az emberek szabad mozgását vízummentesen Kanadába valamennyi uniós állampolgár számára. Egy évvel később most ismét azt kell mondanunk, hogy ezt a célt nem sikerült elérni. A románok, bulgároknak továbbra is szükségük van vízumra, ha Kanadába akarnak utazni. De újra bevezették a vízumot például a Csehköztársaság számára. Mindenek előtt a kölcsönös kapcsolatokkal vannak problémák, mert valamennyi tagállam feloldotta a vízumkötelezettség, vízumkényszert a kanadai állampolgárok számára. Tehát itt koherencia probléma van. Egyfelől Kanada eltörölte a vízumot Horvátországnak, amely csak egy jelölt állam, ugyanakkor fenntartja EU-s állampolgárok számára a vízumkényszer. Tehát az uniós csúcsnak itten mindenképpen előrelépést kellene hoznia, hogy megszűnjön a vízumkényszer valamennyi tagállami állampolgár számára. Konkrét intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon és napirendre kerüljön, mert nem elegendő most már az elvi nyilatkozat. Ezek az intézkedések igazságtalanok például az én honfitársaim számára, akik a uniós állampolgárok, és akik nagyon sokat tettek, amióta a tagok lettek. Préda úr, köszönöm szépen, és Lightfried úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr felvetem a kérdést, hogy miért van mindig eh, az az érzésem, hogy a bizottság eh, felett az a gyanú áll, hogy nem akar minden információt eljutatni az Európai Parlamenthez. Ugyanez eh, igaz a Kanadával létrehozandó kereskedelmi megállapodásra is. Szeretnék csatlakozni a kollégák kritikájához, akik azt mondták, hogy vannak bizonyos gyanúk, Higgins kolléga is tett erre e, célzást, illetve említette. A kereskedelmi megállapodások véleményem szerint akkor jó megállapodások, hogyha mind a két fél jólétét szolgálják, és akkor nem mondható el ez, ez el, hogyha pusztán e, multinacionális cégek érdekét szolgálják. És hogyha az ember információkat kap, olyanokat, amelyek eh, például az egészségügyre, a közbiztonságra, az oktatásra vonatkoznak, és ezek kereskedelmi megállapodás tárgyát képzik egyszer csak, ezeket privatizálják, eh, deregulálják, akkor bennem felmerül a gyanú, hogy csak nagyon kevesek érdekeit szolgálja ez a megállapodás, és nagyon sokak kárára van. Szeretnék eh, óvainteni, Fontos, hogy az ilyen megállapodásokat ne az Európai Parlament feje fölött tárgyalják le. A Kanada egy régi partnerünk, és amikor Kanadával tárgyalunk, akkor olyan kérdésekre is ki kell térni, amelyek nem annyira kellemesek. És azt gondolom, hogy egy ilyen megállapodásba bele tartozik a fóka vadászat is. Fontos itt az európai álláspontot egyértelműsíteni, és egy olyan megoldást találni, amely ezt a szörnyűséges profit termelést megakadályozza, illetve beszünteti. Köszönöm szépen, Lightfried úr. Most pedig Marinescu képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nu a putut să ajungă astăzi la Strasburg și îmi permit să-l Bondó kollégánk nem tudott el itt lenni Strasbourgba, ezért én az ő nevében szólok most. 39 állampolgár, vagy Uniós állampolgár jelenleg nem utazhat vízum nélkül Kanadába. Ezek közül több mint 22 millió román állampolgár. Kanada és az Egyesült Államok fenntartja a vízumkényszert, az EU-s állampolgárok számára. Egy egységes megközelítést kell alkalmazni ezzel a problémával kapcsolatban. Barroso elnök a korábbi csúcs találkozón már hangsúlyozta, hogy meg kell oldani ezt a problémát, és továbbra is ezt a megközelítést kell alkalmaznunk. Lecsökkent az elutasított vízumoknak a száma 16%-ról 5%-ra 200 ezer román hivatalos bevándorlási programokkal érkezett Kanadában és él ott. Nem tudom, hogy Kanada 2009-ben miért vezette szüntette meg e, a vízumkényszert egy jelölt állammal szemben, miközben e, számos e, állampolgárok él már ezekből az országokból Kanadában. Cseh köztársaságnak is élveznie kellene a szabad beutazást. A vízumkényszer újra bevezetése nem szabad, hogy más államok esetében is megtörténjen. Ezt a kérdést már felvetettük, a, felvetett tették a csúcson. 2009. októberi álláspontunkat fenn kell tartani. A szolidaritási záradékra kell hivatkoznunk abban az esetben, ha 2010-ig nem oldódik meg ez a probléma. Eston főképviselő asszony, e, a tagállamok számára fontos lenne elérni a vízummentességet, és ez önnek is egy siker lenne. Most megadom a szót Asenis úrnak egy perc, 30 másodpercre. Tisztelt elnök úr, Kanada egyik legrégebbi szövetségese az Európai Uniónak 1959 óta az együttműködésünket közös értékekre kell építeni, és a kölcsönös tiszteletre. Kanada a nagy szennyező országok közé tartozik, és bejelentette, hogy nem áll szándékában betartani a vállalt kötelezettségeket arra vonatkozóan, hogy csökkentse a kibocsátást. Ahelyett, hogy csökkentenék 6%-kal a 90-es szinthez képest a kibocsátást, 20%-os növekedést tapasztalható a bitumen hulladék sitről van itten szó, és egyéb olyan hulladékokról, amik az állatok életét és a lakosság életét is veszélyezteti. A az erdők a forrásoknak a védelméről, ami az egyik legnagyobb oxigénforrása. Ausztria, Kanada, nagyon sok nem, nem ruház be annyit ezekre a programokra, mint más országok. A fenyőerdők kérdése egy nagyon nagy súlyos kérdés, és fel kell kérnünk Kanadát, hogy tartsa magát az aláírt és vállalt kötelezettségekhez, és ne csak mi tartsuk be ezeket egyoldalúan. Köszönöm szépen, és Miroslav Mikolasik úrnak adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, igen, tisztelt főképviselő asszony, Léri Esten, képviselőtársaim. 1959 óta Kanada legrégebbi és legstabilabb partnerünk. Üdvözlöm azt, hogy a jelenlegi jobboldali kormány irányítás alatt javult a gazdasági helyzet Kanadában. Az előző kormányok alatt erre nem volt ennyire lehetőség. Hogyha megnézzük a kanadai dollár árfolyamának a változását, abból is jól látjuk, hogy nagyon sikeres kormányzás alatt folyamatosan növekedett a jólét a kanadaiak számára. Előre akarunk lépni, szeretnénk eh, a kereskedelmi együttműködést erősíteni. Kanada az EU számára a 11. legfontosabb kereskedelmi partner, a eh, kereskedelem 1,7%-a esik rá, és az EU Kanada számára a második legfontosabb kereskedelmi partner, Kanada a negyedik legfontosabb befektető az EU-ban. 2008-ban a kereskedelem volumene megközelítette az 50 milliárd dollárt, és ez ebből 20,8 milliárd esik a szolgáltatásokra. Az egyszerűbb piacra jutás lehetőségeinek megteremtése nagyon jó hír a gazdasági szereplők számára. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Jan Brezinának. Elnök úr, igen, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt képviselőtársaim. Az EU közös vízumpolitikája nagy kihívás előtt áll. Tíz hónapja, ugyanis ismét vízumkötelezettségnek kell eleget tenni cseh, román és bulgár állampolgároknak. A cseh köztársasággal szemben ez oldal intézkedést tett Kanada, és egyszerűen figyelmen kívül vette az EU intézmények álláspontját. Ez veszélyezteti az egész EU stabilitását is. Az EU egy tagállamával szembeni kanadai fellépés most a kohéziós politika nagy próbaköve lesz. Az Európai Bizottság határozottan fel kell, hogy vállalja azt a szerepet, hogy küzd az egyik tagállamának a jogaiért. A következő csúcs találkozón, az EU és Kanada csúcs találkozón nyilvánvalóan, hogy az egyik legfontosabb kérdés a vízumpolitika. politika kell, hogy legyen. Itt az ideje annak, hogy áttörésre kerüljön sor. Üdvözöltem, amikor 2008-ban volt egy jelentést az Európai Parlament, és ennek következtében nyílt meg Prágában egy vízumiroda. Tehát az első feltételt Kanada teljesítette, a másodikat nem. A bizottság és a tanács nem szabad, hogy megelégedjen azzal, ami eddig történt, további nyomás alá kell egyre nagyobb nyomásra kell helyezni Kanadát. Az Európai Bizottságot felhívom arra, hogy vállaljon kötelezettséget és ellen intézkedéseket tegyen akár vezessen be vízumkényszert kanadai tisztviselők és diplomaták számára. Abba kell hagyni ezt az óvatos várakozást. Az EU polgárok nem csak hangzatos szólamokat várnak el, hanem célzott cselekvést az EU intézményektől. A bizottság kezeiben vagyunk, és Barózó elnök kezében, aki a kanadai ennek legfontosabb tárgyaló partnere lesz. Hogyha a kanadai kormány szemben nem fogunk elég öntudatosan felépni, akkor erőfeszítéseink kudarcot fognak vallani. Az európai intézmények pedig meggyengülnek. Az európai szolidaritásról pedig csak beszélhetünk, de nem valósul meg. Köszönöm. Uh, Most pedig Karasz úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, alelnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Az EU-Kanada delegáció tagjaként hangsúlyozni szeretném azt, hogy Kanada és az Európai Unió közös értékekben osztoznak. Közös értékeink az alapja alapvető jellegzetességgel bírnak, és a társadalom formálásához hozzájárulnak. Azt gondolom, hogy ezt a közös bázist erőteljesebben kell használni az új globális keretfeltételek kialakításához. A szoros kulturális kapcsolódások, illetve a multilateralizmus tiszteletben tartása részünkről, az ENSZ kartájának hatályba lépése, azt gondolom, hogy partnerségünk alapjait képezik. A legkülönfélebb szinteken kell kapcsolatainkat javítani, megerősíteni, természetesen politikai szinten is. A megállapodással, amelyről ma folyik a vita, első alkalommal írunk alá, illetve vitatunk, eh, vitázunk egy olyan megállapodás, amely már az új szerződések, illetve az új szerződésből indul ki. Nagyon fontos a megfelelő határozathozatal, és két fontos téma már elhangzott, egyrészt az egyoldalú vízum kiadás a polgárainkkal szemben. Azt gondolom, hogy ennek, ezt meg kell szüntetni, és ez hallatlan. Kanada példája a a termékek értékesítését illetően azt mutatja, hogy nem nekünk kell változnunk, hanem Kanadának. Azt gondolom a megállapodással a NAFTA térséget erőteljesebben tudjuk közösen alakítani, ez pedig nem pusztán a gazdasági együttműködést jelenti, hanem a protekcionizmusnak történő hadüzenet. Lehet, hogy ez egy megfelelő jelzés, amikor uh, majd uh, ugyan, mind a két fél az Európai Parlamentben szólal fel, és ugyanezen a napon lesz az Európai Unió Kanada csúcs találkozó. Ez mutathatja majd azt, hogy fontosnak tartjuk az amerikai kontinenset, és közösen több felelősséget szeretnénk vállalni a világban. Köszönöm szépen, Karasz úr! Most pedig Rojtov asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Tisztelt főképviselő asszony, szeretnék rámutatni arra, hogy az egyoldalú vízumkényszer a cseh, bolgár és a román állampolgárok vonatkozásában kulcskérdés, amikor arról van szó, hogy megállapodást kössünk Kanadával. Kanadának szorosabbra kell fonia a menekült ügyi szabályait. Eston asszony, megkérdezném, hogy felhívta-e a figyelmét Kanadát arra, hogy 2013 nem elegendő, nem megfelelő határidő arra, hogy a Kanada elfogadja a menedéket keresőkre vonatkozó szabályokat. Prioritásokat illetően fontos lenne felvenni azt, hogy ez a ennek az időpontnak a kérdése is napirendre kerüljön a csúcsra. Amennyiben ez nem így van, akkor tudatában van -e ön annak, hogy esetlegesen nem kerül majd ratifikálásra ez a megállapodás az Európai Parlamentben, mert mi nem fogjuk támogatni az egyoldalú fellépést három tagállam ellen. Nagyon örülök, hogy állásfoglalásunk egyértelmű változást irányul a kanadai menekültpolitikával, és ez Köszönöm előre is a válaszait, elnök. Most akkor a végére értünk a spontánhoz, eljutottunk a spontán felszólalásokhoz, és Szilvesztró úrnak adom meg a szót. Tisztelt főképviselő asszony, úgy gondolom, hogy a vita erősíti az ön fellépését a májusi csúcsálkozó előtt. Nincsenek, nem férhetnek kétségek a különböző közös értékeinkre vonatkozóan. Ez nagy demokratikus országról van szó, amelyel jó kapcsolatokat kell tartanunk stratégiai szinten is. De rátérnék néhány kérdésre, amit már említettek mások is, és a mandátummal is foglalkoznék, amit mi adunk önnek. Ez lehetővé kell, hogy tegye ezen kérdéseknek a felvetését és a megoldás megtalálását a csúcson. A reciprocitáshoz ragaszkodni kell a kanadai és Európai Uniós állampolgárok szabad mozgása vonatkozásában. Én nem vagyok se cseh, sem román, sem bolgár, de mint európai állampolgár mégiscsak sértve érzem magamat, úgy gondolom, hogy a jogaimat csorbítják, hogyha nem köz, nem lehet szabadon utazni, és sajnálatos, hogy nem utazhatunk szabadon, miközben a kanadai állampolgárok valamennyi uniós államban szabadon mozoghatnak. Utána a fókáknak a legyilkolása, televízióban időnként látunk riportfilmeket, hogy hogyan történik ez a kegyetlen drámai vadászat, itt a parlamentben pedig igenis jogunk van erről beszélni. Úgy gondolom, hogy itt nem az érzelmi kérdésekkel kell foglalkozni, hanem fel kell lépni. Egy olyan nagy demokratikus állammal való kapcsolataink, mint Kanada, lehetővé kell, hogy tegye, hogy a problémákra rámutassunk és moratóriumot kérjünk. Tehát köszönöm előre is, Eston asszony, mindaz amit tenni fog, a csúcs találkozón is a majdani beszámolót is ezekkel a kapcsolatokról. Köszönöm Szilveszti úr, mondja az elnök, és most Szenelova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm igen, tisztelt főképviselő asszony, képviselőtársaim! Az EU-Kanada csúcs találkozóval kapcsolatban szeretnék emlékeztetni az egyik legfontosabb alapelvre. Ez pedig a szolidaritás. A szolidaritás alapvető érték. Hogyha az EU hiteles akar lenni a polgárok szemében, akkor tiszteletben kell tartani ezt az értéket. És még akkor is, ha egy országot érinti a dolog. 2008-ban a Csehköztársaság ellen vízumkényszert vezetett be Kanada. A Csehköztársaság kérésére a februári ülésen napirendjére is tűzték ezt a kérdést. A Csehországgal kapcsolatos felépés azóta érinti Romániát és Bulgáriát is, és szolidaritásának adott hangot a spanyol elnökség is, és az Európai Bizottság is, de semmilyen konkrét megoldás nem született eddig. Az idő pedig gyorsan telik, és nem az EU előnyére. A cseh köztársaság polgárai számára már nagyon régóta tart, hogy várunk az új menekültügyi törvényre. A következő határidő 2013, ez pedig egy olyan határidő, ami elfogadhatatlan a csehek számára. Ezért az EU-tól tényleges segítséget várunk. Hogyha az EU intézmények a, nem tudnak tenni valamit, illetve semmit nem tudnak tenni az ügyben, nem tudunk hinni abban, hogy szolidaritás működik. Köszönöm Szenilavos Sze, Ivaló asszony és Davis Szúria szól. Remélem, hogy a főképviselő asszony gratulál majd a kanadaiaknak a kiváló diplomáciai készségükhöz. A leg, az utolsó veszélyeztetett fajok konferencián a japánok együtt sikeresen megakadályozták, hogy történjen valami, és más listára kerüljön a kék úszajúton hal. Az EU pozícia egyértelmű volt, nagyon sok ideig eh, vitatkoztunk itt egymással, és eh, nem eh, kifelé hangzott el a, hangzottak el az álláspontok. Japán és kanadai szövetségese hónapokat töltött azzal, barátokkal, lobbistákkal megpróbáltak megszerezni az ahhoz szükséges szavazatokat, ami az ő állásmondjuk sikerét hozta gyengék voltunk és szervezetlenek. A környezetvédelmi biztos azt mondta, hogy ez soha többet nem fog előfordulni, de hát az egész világon újra és újra tapasztaljuk ugyanezt, és azt kell látnunk, hogy az Európai Unió diplomácia terén nagyon lemaradt. A forrásainkat hatékonyabban kellene felhasználni, és legyen vége annak, hogy nem a súlyunknak megfelelően szerepelünk. Köszönöm, Davis úr! Obermeyer úr következik, parancsoljam. Egy nagyon nehéz problémára szeretnék utalni, a szellemi tulajdonjogok eh, problematikájára. Eh, kritikus eh, hangok hallottak el a Harvard professzorok, kanadai professzorok részéről, és teljesen felül akarják vizsgálni a szerzői jogok és a szabadalmi jogok tekintetében a megállapodás, mert a kanadaiak úgy érzik, hogy korlátozzák a szuverenitásukat, és azt is, hogy rendelkezzenek a saját humán tőkéjükről. Másik oldalon szigorú erő, erőírások vonatkoznak az audiovizuális filmekre elsősorban, és ezt a kanadaiak hangsúlyozzák. Az internet kérdését is fel kell vetni a megállapodások kapcsán. Hogyha a szellemi tulajdonjogok védelméről beszélünk az interneten, határon átnyúló megállapodás nélkül, akkor ez, ez egyszerűen lehetetlen. Így egy camcordet elviszek a moziba, és bármit felveszek, és most ezt Kanadában hogyan lehet érvényesíteni bármilyen közös jogszabály. Tehát nemet mondunk a teljes, az internetre is kiterjedő felügyeletre. Kanadának egyébként is mások a jogi eh, hagyományai, más a jogrendje, nagyon nehéz ez az út, de azért remélem, hogy sikerül megoldást találni. Elnök, köszönöm Obermeier úr. Most pedig Rübik úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselőasszony, hölgyeim és uraim. A legfontosabb ügy szerintem az, hogy eh, foglalkozzunk a kis és középvállalatokkal különösen a gazdasági válság közepén az adóbevételek 80%-át adják a KKV-k, a foglalkoztatottak kétharmadai dolgozik. Fontos, hogy a közbeszerzések során arra helyezik a hangsúlyt, hogy a kis és a középvállalatok is kapjanak lehetőséget, esélyt arra, hogy az államtól megbízásokat kapjanak a technikai előírások, az a trade facilitation eh, kérdését ebben a megállapodásban megfelelően kell figyelembe venni. A kérdésem a következő. Van-e a WTO-val egyetértés a tekintetben, hogy eh, a Doha eh, tárgyalásokat figyelembe veszik az EU-Kanada tárgyalások során is? Köszönöm. Silvana Tikau. Mulțumesc. Szilvene Tikau asszonyá Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Azt gondolom, hogy a régi közlekedés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az EU-t és Kanadát közelebb hozzuk egymáshoz. A megállapodás az EU és Kanada között a légi közlekedésről 2009-ben született, és az EU-Kanada közötti polgári régi biztonsági megállapodás, szintén 2009-es. Ez két nagyon fontos aspektusát tükrözi kapcsolatainknak. Az első átmeneti jellegű egészen a ratifikációig a tanács még nem kapott értesítést erről. A második megállapodás nem átmenetileg alkalmazzák majd. A tanács javaslatot juttatott el az Európai Parlamenthez. A közlekedés nagyon fontos együttműködésünk szempontjából, éppen ezért azt, hogy meg szeretném kérdezni önt arról, hogy a két megállapodás mikor lép majd életbe ténylegesen a közlekedést illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Fiona Hallnak adom meg a szót, parancsoljon. Kanada szoros szövetségesünk, de az Európai Uniónak kritikus magatartást kell barátként tanúsítani. A mezékhajlati változásokat illetve Kanada nagyon rosszul szerepelt és akadályoztatta a kopenhágai tárgyalásokat is. Különösen aggaszt bennünket a kitermelőipar, hiszen um, az olaj kitermelése sokkal drágább és nagy mértékben terheli a környezetet. A kanadai kormány megpróbálja arra rábírni a bizottságot, hogy a megvalósítását illetően az online minőség irányában kevésbé szigorú kritériumokat használjon, és fontos, hogy az olajhomok témájáról még tárgyaljunk. Köszönöm. Szép. Uh, all. Now the floor to... Köszönöm szépen, most pedig Eston asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, értékes vita volt ez a csúcs találkozóra való felkészülésként. Különböző témák kerültek érintésre. A tanácselnöke és a bizottság elnöke vezetik ezt, és teljesen tudatában vannak, hogy milyen kérdések kerültek felvetésre. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen segítőkészen állt ez a vitához a parlament például a légiközlekedés kérdésében. Ha megengedik, akkor nagyon röviden néhány kulcs kérdést emelnék ki a megvitatottak közül. Úgy gondolom, hogy általános vélemény, hogy ez egy fontos kapcsolat, és vannak bizonyos frusztrációk, mert éppen azért, mert felismerjük, hogy Kanada mennyire fontos partner és különösen azok, akiket a vízumkérdés érint, teljesen érthető, hogy frusztrációt éreznek. A kereskedelmet illetően, mert különböző hozzászólalásokban ez is visszaköszönt. Úgy gondolom, hogy jogos, hogyha ambiciózus kereskedelmi megállapodásra törekszünk. Ez nem lesz könnyű, ezt kezdettől fogva tudjuk, és elismerjük. Speciális érdekek vannak Kanada és Európai Unió vonatkozásában, de mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk mindkét kérdésben. Például a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban nyilvánvaló, hogy úgy gondoljuk, hogy egy megfelelő rendszerünk van, de tudom, hogy a viták, a tanácskozások eddig nagyon konstruktívak és pozitívak voltak, és lassacskán kialakul a teljes kép ahogy elhangzott, fontos látni, hogy milyen speciális érdekek vannak, és ezekre is foglalkozni kell. Hatástanulmány is készülni fog, a, és természetesen a parlamentnek is meg lesz a saját szerepe amikor majd előterjesztésre kerül a megállapodás. Tehát nagyon és világos, hogy kult szerepe lesz a parlamentnek. Emellett két dolog. Egy jó kereskedelmi megállapodás mindenképpen hasznos. Biztosítani kell, hogy nagyobb választási lehetősége legyen a vásárlóknak, a dolgozóknak nagyobb lehetőségeik. Ezt segítik elő a kereskedelmi megállapodások, és fontos, hogy ez az egész unióra vonatkozzon. A kis és közepes vállalatok számára is ez nagyon fontos. A statisztika, ami mindig meglep engem, az nagyon figyelemre méltó. 8 at a jelenleg a kis és közepes vállalatok adják a kereskedelemnek. A, ez továbbra is így lesz, de ha tudnánk ezeket a számadatokat még javítani, akkor éppen a kormány által eszközölt beszerzés, közbeszerzések talán az egyik legfontosabb kérdése, és ez a kis és közepes vállalatokat segítheti leginkább. Többen említették a sarkvidékkel kapcsolatos kérdéseket, látom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, nem azért, mert kapcsolódik egy másik fontos kérdéshez, a klímaváltozáshoz. amely, hogy minket ér, Kanada azon országcsoportokhoz tartozik, amely a kopenhágai tám, tanácskozáson nem volt hajlandó nagy lépéseket tenni. A, lesz még alkalom, hogy tárgyalásunk erről az érintett biztossal, és Kanada kormánya március elején elmondta, hogy támogatja a kopenhágai klímaváltozási megállapodást. Ez fontos, Kanadát bátorítani és sürgetni kívánjuk, hogy lépjen tovább és valósítsa meg a 2020-as célkitűzéseket, ami a szénkibocsátást illeti, elő kell segíteni, hogy váltsanak az alacsony szénkibocsátású technológiákra. Ezek stratégiai kérdések, zöld technológia, beruházás és együttműködést jelent, hogy tudjuk támogatni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a klímaváltozás megakadályozásához. Ami pedig a vízum kérdéseket illeti, ez nagyon fontos. A tagállamok, amelyek eh, képviselve vannak, három tagállamot érint ez. Nagyon sok ö, munka van ebben, nagyon sok párbeszédet folytattunk Kanadával, írtjük, ismerjük a az érvelésüket is, és az is világos, hogy egy megfelelő jogszabályt kell kialakítaniuk. Abban igazuk van, hogy felvetik ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a második munkacsoportnak kell megvizsgálnia, azokat a kérdéseket, amelyek elsősorban a cseköztársaságot érintik. A bizottság ebben részt vesz, de én magam is azt hiszem, el ettől a, erről a tanácskozásról, hogy frusztráció érzése van, és tovább kell foglalkozni ezzel a problémával, és eh, látni kell. Ez nem bilaterális kérdés, ez Európai Uniós eh, kérdése, tehát Kanada Európai Uniónak kell megoldani ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen, Eston asszony! köszönöm valamennyi kollégának, aki hozzászólt. A e, vitát lezártuk, a szavazás a következő plenáris ülés alkalmával lesz. Most pedig felfüggesztjük a ülést, és e, néhány perc múlva, 19 órakor folytatjuk a bizottsághoz intézett kérdésekkel.